sorry. Dear colleague, we have to start now. Please, if you can sit down, please. Allora. I continue. Akkor folytatom olaszul, hogyha mindenkit arra kérhetnék, hogy foglaljon helyet. Köszönöm. Allora, have you were uh, your... <laughs> Kérdezem, hogy mindenkinek megvan a fülhallgatója. Okay, can you, can we start now? Akkor kezdhetjük. Üdvözlöm az összes kollégát. Mai napon tartjuk ezen parlamenti ciklus első igazi szakbizottsági ülését, úgyhogy ezzel megkezdjük a munkát. Hogyha nincsen ellenvetés, akkor elfogadnánk a napi rendtervezetet. Alapvetően két fontos pontunk van, és mind a kettő a költségvetéshez kapcsolódik, ugye ezt, ezzel kapcsolatban már kaptak tájékoztatást. Az első a számadatokkal vonatkozik, a második pedig a véleménytervezet megvitatásáról szól, hogyha gondolják, akkor a kettőt együtt tárgyaljuk. Egyébként bejelentem azt is, hogy webstreaming van a mai ülésen. Még néhány előzetes információ. Szeretném bejelenteni azt, hogy politikai konszenzus született a legmagasabb szinten, tehát az elnökök konferenciája, a szakbizottság elnökök konferencia egyezett meg ebben, és a Juncker bizottság is beleegyezett ebben. A biztos jelöltek, megbiz, biztos jelöltek meghallgatásáról van szó, és az lenne a megállapodás lényege, hogy mi hamarabb elkezdődjenek ezek a meghallgatások, hogy az Európai Parlamentnek meglegyen a megfelelő ideje arra, hogy véleményt alkosson a biztos jelöltekről és ha minden igaz, akkor már november 1-én felállhatna az új bizottság. Lenne ezzel kapcsolatban egy rendkívüli ülésünk, valószínűleg szeptemberben, hogy meghallgathassuk azokat a biztos jelölteket, akiknek a tárcája kapcsolódik a mi szakbizottságunkhoz az elképzelések szerint a Strasbourg utáni hétfőn kerül el, eh, héten kerül erre sor szeptemberben, tehát a szeptemberi Strasbourgi hét után. Még pontosan nem tudom megmondani, hogy melyik nap lesz ez, hiszen egyeztetni kell a többi szakbizottsággal, de szerettem volna már ezt előzetesen bejelenteni, hogy mindenki föl tudjon erre készülni, és mindenki be tudja ezt jelölni a naptárában. Második bejelenteni valóm. Van egy nagyon érdekes kezdeményezés, ami azt hiszem már a hetedik kiadásához ért el, ez pedig a Lux díj. Mostanában, tehát ilyenkor nyáron kezdődik el ennek a szokásos menetrendje. 2007 óta az Európai Parlament egy európai filmművészeti alkotásnak, vagy egy koprodukcióban részben európai, Európában készült filmművészeti alkotásnak ítéli oda ezt a díjat. Általában egy fontos témát feldolgozó alkotás, tehát európai témával foglalkozó alkotás kapja ezt a díjat. A, a filmművészeti ipar is természetesen odafigyel erre, a, polg- a polgárok is, és általában fiatal filmrendezők alkotásai versengenek. A Kárlavévári filmfesztiválon, tehát a Cseh köztársaságban mutatták be a tíz versenyben lévő filmet néhány héttel ezelőtt, július 6-án. A luxprize.eu oldalon lehet egyébként további információhoz jutni. Egyébként Rómában fogják egy sajtókonferencián a velencei filmfesztivál alkalmával, ami augusztus 27-én kezdődik, de ez egy egyhetes filmfesztivál, ekkor fogják a sajtókonferencián tehát bejelenteni a három döntős nevét, a három döntős filmalkotás címét. Utána a frakciók, a mi szakbizottságunk frakcióinak koordinátoraival szintén lesz egy találkozó majd, és itt a parlamentben a, bemutatják a három filmalkotást, az összes hivatalos nyelven lesz majd, lesznek majd film aláírások, feliratok a film közben. Nos, a részletekkel kapcsolatban annyit, hogy novemberben minden egyes parlamenti képviselő megnézheti majd a filmeket, és szavazni is lehet, tehát a 2014-es Lux díjjal kapcsolatban. Ezt szerettem volna most még elmondani, egyébként majd októberben beszélünk még erről. Ezzel kapcsolatban van egy kérdés, nem? Akkor folytatom. Tessék parancsolni. Helga Trüppe. Uh, Elnök asszony. Igen, nagyon sok új a felszólalónak a mikrofonja elment, kérik a tolmácsok. Köszönjük. Nos, akkor újra kezdem. Szeretném tehát megragadni a lehetőséget arra, hiszen nagyon sok újonnan megválasztott tagunk van, képviselő, szeretnék gratulálni. A Lux díj tényleg sikertörténete a parlamentnek. A Lux díjjal azt szerettük volna megmutatni, hogy az Európai Parlament elkötelezett az európai film európai történetek bemutatása iránt. Ezért mindenki, minden új képviselő számára jó lehetőség, hogy részt vegyen a filmek kiválasztásában, és hogy a nyertes filmeket bemutassák választókerületükben, hiszen ez is az európai kommunikáció része. Kiváló lehetőség arra, hogy a kulturális sokrétességet bemutassuk az EU-ban. Grazie, Helga. Köszönöm, Helga. Valóban én nekem az volt az elképzelésem, hogy októberben prezentáljuk majd, hogy milyen filozófiája van ennek a Lux díjnak, de azt hiszem, hogy most ezt a témát le kéne így zárni, hogy folytathassuk a napirend tervezetünkkel, vagy a napirendünkkel. Tehát nincs több hozzászólás ezzel kapcsolatban. Következik az Európai Unió 2015-ös pénzügyéről vonatkozó általános költségvetése. a költségvetési folyamattal kapcsolatban lesznek majd észrevételeim. Néhány frakció megkeresett korábbiakban azzal kapcsolatban, hogy milyen gyors ez a költségvetési folyamat. Talán tudják, hogy április végén szokott a bizottság, szokta a bizottság bemutatni a költségvetés tervezetet. Idén ez június 11-én történt, gondolom érthető, hogy milyen okoknál fogva. és a konkrétan ránk vonatkozó szakaszt június 25-én mutatták csak be. Ma lesz ezzel kapcsolatban az első eszmecsere. Két hónapos késésben vagyunk tehát, vagy két hónapos késésben volt a bizottság a, a költségvetés tervezett bemutatásával, ez nyilván a parlamenti választások miatt van. de ennél fogva a hátralévő idővel nagyon takarékosan kell bánnunk, és ez nem csak ránk igaz, hanem a parlament összes szakbizottságára. Két dolgot kéne ma tennünk, először is el kell fogadni egy vélemény szövegét, ebben a kult szakbizottság prioritásait fektetjük le. Második dolog, módosítókat kell elfogadni, a számadatokkal kapcsolatban, tehát a konkrét összegekkel kapcsolatban. Ha jól sejtem, akkor már mindenki megkapta a szöveget, tehát a véleménytervezetet, ha jól tudom, a koordinátorok elküldték ezt mindenkinek. Az új kollégáknak mondom különösképpen, mert ugye általában nagyon rövid határidőkkel dolgozunk, Nekünk olyan véleményt kell elfogadnunk, amely maximum 1500 karakterből áll. Nem egyszerű ez a feladat, nem egyszerű ez a vélemény előadájának sem. Aztán ez a vélemény elérkezik a költségvetési szakbizottsághoz, és ott fogadják, vagy ott egészítik ezt majd ki. Mi a tanács álláspontját fogadjuk majd el, de jelenleg nincsen formális információnk arról, hogy a tanácsnak mi a részletes véleménye vagy álláspontja a költségvetésről. Ezért módosításainkat a bizottság költségvetés tervezetére kell, hogy alapozzuk. Tehát az ismert számadatokkal dolgozhatunk, csak mással nem. Sajnos kicsit később ismerjük majd csak meg a tanács véleményét vagy álláspontját. Általában a tanács csökkenti a bizottság által bemutatott tervezetet, tehát elég nagy a valószínűség arra, hogy további megszorítások lesznek, illetve hát csökkentések. Erre lehet tehát számítani. Valószínűleg majd augusztus elején ö, ismerjük meg a tanács véleményét. Hallottunk azonban fél, félhivatalos véleményeket a tanácstól, tehát minden egyes cím sorban van egy van, van egyfajta véleménye a tanácsnak. A hármas fejezetben a Kreatív Európa, a kommunikáció és az európai polgárok fejezetben csökkentés történt, más esetekben, például Erasmus Plus, Itt nem történt csökkentés, de mint mondom, ez félhivatalos információ, vigyázzunk vele. Az kérjük a szakbizottság túl is, hogy figyeljünk oda ezekre a számadatokra. Fontosnak tartom, hogy figyeljünk oda arra a kötelességünkre, hogy biztosítsuk azt, hogy ezek a költségvetési adatok lehetővé tegyék, hogy az általunk megfogalmazott prioritásokat végre lehessen hajtani a 2015-ös évben. Kérnék önöktől egy horizontális mandátumot arra, hogy azokon a, azokon a pontokon, ahol a tanács csökkentést javasol, ismételten előterjeszthessem azokat az eredeti számadatokat, amelyel az Európai Bizottság állt elő. Tehát formálisan, felemelt kézzel kérdezem, hogy megszavazzák-e nekem, megadják-e nekem ezt a horizontális mandátumot, amivel tehát így járhatok el. Köszönöm szépen, köszönöm, kérem emeljék a felük, kezüket, hogy tudjam, mire számít, csak köszönöm a bizalmat. Hadd mondjam el a véleményemet arról, hogy a Költségvetési Bizottsággal hogyan vegyük fel majd a, a tárgyalási folyamatot. Nos, az oktatás, a képzés, a fiatalság, ifjúság, a sport, a kultúra, a média és az állampolgárság, ezek a témák alkotják a mi kompetenciánkat. 2015-ben nagyon fontosak ezek a témák. Egyrészt vannak konkrét programok, amelyek erre ezt a, ezeket a célokat szolgálják, akár a 2020-as stratégia részeként. Illetve a, 2000, a Horizont 2020-as programnak program bizonyos részei elérték már a felülvizsgálati státuszt, élet, és az Erasmus Plus-ban az előző 7 éves programozási időszakhoz képest van egyfajta emelkedés. 9%-kal többet, több jut ebben az időszakban az Erasmus Plus-ra, mint a korábbi időszakban. Nagyon fontosnak tartom azt, hogy az Európai Unió által történt vállalásokat megvalósítható meg, meg tudjuk valósítani, tehát a költségvetés megfelelő kell, hogy legyen ahhoz, hogy ezeket el lehessen érni. Az Erasmus Plus-nak vannak alprogramjai, Comenius, Youth in Action, stb. stb. És itt azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok, tehát a diákok, illetve az oktatók is egyre nagyobb számon, számban kérik azt, hogy a mobilitási programokban részt vehessenek, illetve a kiadás soknál is, kifizetéseknél is megnövekedtek az igények. Nos, az újaknak mondom, hogy 2012-ben egy parlamenti módosítónak köszönhetően sikerült megnövelni az Erasmus Plus kifizetéseit, ez azt hiszem 3 milliárd euró volt konkrétan, tehát oda kell erre figyelni. Mindenki tudja, hogy ez egy nagyon népszerű program, a fiatalokat célozza ezt meg, és feladatunk az, hogy így is maradjon mindez, tehát ugyanilyen népszerű maradjon. Második dolog, megnéztük a bizottság számadatait a fiatal kutatók adat programra vonatkozóan. Ezek Horizont, a Horizont 2020 program részei, de a mi tárcánkhoz, a mi kompetenciákhoz tartoznak. Olyan programok ezek, amelyeknek a költségvetését folyamatosan megnyírbálják, pedig digitális, európai kulturális és digitális örökség megőrzéséről van szó, és ez komoly kihívást jelent. Sajnos megvan annak a veszélye, hogy megnyírbálnák ezt a költségvetést. Meghívtuk egyébként az illetékes bizottság igazgatóságot, de nem jöttek el. Kár. Kreatív Európa. A korábbi ciklusban én voltam ennek a jelentéstevője. A bizottság 2015-re kis változást javasolt a kötelezettségvállalásokban. Ugye elvileg 9%-os növekedésre kellett volna számítani, és Reméljük, hogy ez azt jelenti, hogy csak a kezdeti fázisban történik ez a költségvetés csökkentés, és utána pedig fellendül majd a költségvetési támogatás. Remélem, ezt majd a illetékes igazgatóság elmagyarázza a bizottság részéről. Egyébként ne felejtjük ezt, hogy a, a kifizetési garanciát 2016-ra toltuk el, ez is módosítja a dolgokat. És a pénzügyi tervezéssel kapcsolatban valószínűleg az lesz majd a, az lesz, a jelenség lesz majd megfigyelhető, hogy a későbbi időszakban lendül ez fel, tehát a több éves tervezési időszak második részében. Tehát fontosnak kell, fontos az is, hogy a kreatív Európára szánt összegek megmaradjanak. Egyébként a kreatív Európa Kreutöván belül vannak egyéb programok is, például a kulturális örökség jel, aztán a kulturális főváros, Európa kulturális fővárosa, és más programok is vannak benne. A Kreatív Európán belül, tehát egy 3,3%-os csökkenés van, és oda, arra kéne odafigyelni, hogy ezt kijavítsuk. Nyilván az összes frakció megegyezik abban, hogy ezt ki kell küszöbölni, ezt a csökkentést, és nyilván lesznek majd itt med, módosítások is. Aztán Európa a polgárokért, szintén rendkívül fontos program ez, ez is a hármas eh, headingben van, a hármas fejezetben. Emlékszem, hogy a szakbizottságunk a bizottságos a tanácssal egyeztetett, de végül egy nagyon komoly csökkentésre került sor az előző 2013-mal véget érő pénzügyi tervezési időszakban, majdnem 20%-os csökkentés volt. Egyébként az Európai Polgárokért Program nagyon nagyon népszerű az iskolák körében, vagy a polgári szervezetek körében, illetve kommunikációs szempontból sem elhanyagolható, sokat segít az európai intézmények szernek elmagyarázásában. Az Euronet például ide tartozik, ez 15 európai tagállam különböző rádió állomásainak szövetsége, hogyha ez például megszűnne, annak komoly következményei lehetnének. Ez csak egy példa. Ezt a programot meg kell őrizni, nem szabad, hogy itt újabb csökkentések legyenek. Még egy dolog, hogy illusztráljam, hogy mik a prioritásaink, és hogy a módosításokat is be kell majd terjeszteni, de ezt most át is adnám a szót annak, aki e, ezzel kapcsolatban még újabb példákat, vagy újabb dolgokat szeretne elmondani. Tehát kérdezem, hogy ki szeretne hozzászólni. Tessék, kollégák, Krisztina következik. E Bardzo dziękuję. Nagyon szépen köszönöm. Először is szeretnék köszönetet mondani elnök asszony ezért a hatalmas munkáért, de szeretnék egyébként gratulálni azért is, mert nagyon jól rámutatott a különböző pontokra, és ez nagyon fontos az, ez az állásfoglalásunk kapcsán. Kettő módosító indítványom lenne. Először is a kettes ponttal kapcsolatban. Néhány tagállamban megpróbálják az Erasmus Plus programot adókkal megadóztatni, ezt, ezt nem lehet, és ezért hozzáfűzném azt a második ponthoz, hogy az Erasmus plus program mindenképpen adómentes kell, hogy legyen, és mindenfajta pénzügyi levonást meg kell akadályozni. Még a hatos ponttal kapcsolatban is lenne egy megjegyzésem szeretnénk egy ajánlást tenni az Európai Bizottságnak, mégpedig azt, hogy a, tagáll, hogy a bizottság ossza fel a különböző tagállamok között a programok összegeit, és ezt átláthatóan felügyeljék, hogyha a szabizottság mindezzel egyetért, akkor benyújtom majd ezeket a módosítókat hivatalosan, és be fogom nyújtani ezeket a módosítókat. Grazie. Köszönöm szépen. Hibácska asszony. Trüppel asszony következik. Yes, thank you, Chair. Köszönöm. Mi zöldek nem fogadjuk el, amit a tanács a kötelezettségvállalásokról és, ki, és kifizetésekről határozott. A programot támogatjuk, mert nagyon fontosnak tartjuk a kulturális sokrétűség kialakítása az Európai Unióban. Ellenezzük az Európa az állampolgárokért program költségcsökkentéseit, úgyhogy a bizottság számait szeretnénk kijavítani. És módosított nyújtunk be az Oralnet Plushoz, mert valóban szeretnénk, hogyha a, rá, ezeket a rádióállomásokat arra lehetne felhasználni, hogy működjenek, és az európai üzeneteket terjesszék. Ez az a lehetőség, ami a következő évekre adott. Köszönöm. Uh, eh, honorable Mitzi. Thank you very much. I'm a new member here, so, uh, Köszönöm szépen, én új képviselő vagyok, úgyhogy lehet, hogy néhány dolgot nem tudok, vagy a, ami a Nemzeti Máltai Képviselet Irodát illeti, itt van lehetőség arra, hogy az online projektbe bekapcsolódjunk. Nem tudom, hogy lehet-e folytatni ezt a programot. Ha jól tudom, akkor az, aki ezt nagyon erősen ösztönözte, már nincs a kulturális szakbizottságban, nem tudom, hogy egyetlen képviselő még. A nemzeti képviseleti irodákkal kapcsolatban, tehát mi történik a Share Online-nal, hiszen ez nagyon jó volt, vagy lesz-e csökkentés? Jó lenne, hogyha ezzel kapcsolatban tudnánk hallani valamit. A második dolog pedig, a, a zárójelben a kulturális bizottságban a máltai nyelv nincs képviselve, pedig jól tudom, hogy nagyon jó lenne, hogyha a tagállamok nyelveit itt használhatnánk. Köszönöm, ez a zárójelben volt. Eh, capisco, onorevole Mici. Megértem. Amit mondott Mici asszony. Drajewski képviselő következik. Pani Przewodnicząca, Szanowni Członkowie. Elnök asszony, tisztelt e, képviselők! Egy kicsit más e, szemszögből szeretném kezdeni. Mindannyian Strasbourgban voltunk a múlt héten, és e, ott hallhattunk arról, hogy mi történt Ukrajnában. Mindenképpen szeretném, hogyha felszólalnánk ez ellen. Azért kezdem ezzel, mert az egyik módosító indítvány a keleti partnerségre vonatkozik. Ez egy nagyon fontos program, és ezt erősíteni kell és ebbe beletartozik az oktatás, képzés, kultúra területén végzett együttműködés és főként a fiatalok esetében Ukrajnában és Fehér Oroszországban. Úgy gondolom, hogy itt mindenképpen ki kell emelnünk a prioritásokat. Nagyon fontos az, hogy az a szakbizottság, amely a sportkultúra oktatás területén illetékes, az főként a fiatalokra koncentráljon. Ezek nagyon fontos pontok, amelyek kötődnek a toleranciához, a nyitottsághoz, a sokszínűség elismeréséhez is kötődik. Így lehetősége lenne a szakbizottságnak arra, hogy racionálisan dolgozzon, másrésztről viszont a jövő szempontjából egy partnerséget építsen ki egy olyan generációval, amely nagyon fontos lesz majd a jövőbeli munkánk szempontjából a szakbizottságunk számára nagyon fontos a költségvetési vita is, ezt tudjuk. Nagyon kevés volt az idő ezt előkészíteni a választások miatt, ezért ügyelnünk kell arra, hogy ez a költségvetési vita egyértelmű legyen. Ahogy mondtam, igazából maga a vitán, magának a vitának hosszabbnak kellene lennie, és szeretnék utalni arra, hogy a sport, oktatás, képzés, a fiatalok olyan terület, amelyre több költségvetési eszközt kellene fordítani. Fel kell lépni az ellen, hogy az eszközöket csökkentsék, hiszen nagyon fontos Európában a különböző kultúrák megtartása. Szeretnék néhány módosítóra rámutatni. Úgy gondolom, hogy eh, sikerül majd konszenzust elérnünk itt a szabizottságban, de az Európai Parlamentben is. Az Euronet, amely az első módosító, ez segíti a különböző eh, rádiók eh, együttműködését. Itt mindig is ugyanaz a probléma minden évben, a finanszírozás. Itt állandóan csökkentik az összegeket. Ezt mindenképpen el kellene kerülnünk, Azért, hogy eh, a jövőben is együtt tudjunk működni, mert hogyha a pénzügyi támogatások kapcsán mindig ilyenfajta fenyegetettség van, akkor nehéz az együttműködés. A sport területén különböző elképzelések vannak a különböző tagállamok részéről, ezeket össze kell gyűjteni, például a profi sportot érinti ez. Főként azokat kell támogatni, akik egészséges életmódot támogatnak, és akik a profi sportba való belépést elősegítik. Van még egy módosítóm, amelyben felszólalok az ukrán légtérben történt események miatt. És itt mindenképpen a keleti partnerségben való együttműködést szeretném hangsúlyozni, mert itt csak 1,5 milliót szánnak erre, ez nagyon kevés, azt nagymértékben növelni kellene azért, hogy a fiatalokkal együtt tudjunk működni, hogy az oktatás, a képzést támogatni tudjuk azért, hogy egy európai teret tudjunk létrehozni, hogy a jövőben az ilyen események már ne történjenek meg. Van még néhány megjegyzésem, néhány tucat módosítóval kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy az elnök asszony irányába egy kérést kell intéznünk. Azok a programok, amelyek lejárnak, tíz ilyen program van, amely a következő időszakban lejár, ezek helyett jobb perspektívákat kellene választanunk, meg kell néznünk azt, hogy ezek a programok milyen eredménnyel jártak, milyen volt a kiinduló pont, és hogyan lehet ne ezeket az elképzeléseket tovább folytatni ugyanakkor el kell kerülni azt, hogy több bürokratikus teher legyen. A lényeg az az, hogy a bürokratikus struktúrák hatékonyabbak legyenek. Európa esetében az a helyzet, hogy különböző tagállamoknál van saját forrás. Jó ez a program, ami a programot illeti, tehát az Európai nem programot illetően. Viszont a projekteket nem megfelelően támogatják. Voltak ugyan bíztató kezdetek, legalábbis ami a tagállami finanszírozást illeti. Az Erasmus esetében csak azt tudom hangsúlyozni, amit Krisztina Hujbácska kollégám is elmondott, És lenne még egy pontom, ez pedig a média kérdése, ez is a mi területünk. Az én véleményem azonban ezzel kapcsolatban a következő. Ezen program keretében nagyon széles körűek az illetékességi körök, nagyon sok olyan projekt is van ebben a programban, amelyek egymáshoz igazából nem is kötődnek. Mindenképpen fel kell lépni az ellen, hogy méltatlanul bánjanak az újságírókkal, viszont nem mindig van meg ehhez például az illetékességi körünk, vagy a digitális fórumok, a digitális platform, ezt is ki kell emelni. Az oktatás, képzés keretén belül is koncentrálni kell a médiára, és ezen képzés által is egy média platformot lehet majd létrehozni. Eh, Köszönöm szépen. Csatlakozom ehhez az elképzeléshez, illetve ahhoz is, eh, azzal kapcsolatban is természetesen együttértek, egyetértek, hogy együttérzésünket kell kifejezni az áldozatok eh, családjaival kapcsolatban. Nos, az elmúlt napokban a tragédia áldozataira sokat gondoltunk, és a közeljövőben is így lesz ez. Nagyon fontos az, hogy a kulturális szakbizottság is segítsen abban, hogy a különböző kultúrák megértsék egymás. Bur, Bors, Bowles képviselő, tessék. After. Yeah, Thank you, Madam Chairman. Thank you. Um... Köszönöm, elnök asszony el kell, hogy ismerjem, hogy új képviselőként egy kicsit megrémít mind az ellez megzavar, amit hallottunk. Tulajdonképpen semmit nem tanultunk az európai választásokból, milliárdokat költünk az adófizetők pénzéből, és olyan EU propagandát közvetítünk, amit az emberek elutasítottak. A Észak-Nyugat-Angliában, ahol a választókerületen van, teljes mértékben elszörnyedne, hogyha ennek a szakbizottságnak a korábbi kiadásait nézi. 16 milliárd, millió eurót költöttek az EU történelem házára, ami tulajdonképpen ami abból vettek el, hogy a családjukat táplálják, 14 milliót a glorifikált ifjúsági program, a túlzás, ez több millió munkanélküli fiatal van, és gyalázatosan elpazarolt ez a pénz, önreklámozás, senkinek nem áll az érdekében, az adófizetőkében semmiket. Az embereknek valódi megoldásokra van szükség, a valódi problémáinkra, és a, a pénzpazarlás pedig már pedig ez az, mindenre, amire csak rá tudjuk tenni a kezünket, vagy tudják tenni a kezüket, pontosan az, amit nem fogunk elfogadni, és Nagy-Británia boldogan fogja elfogadni az összes forrás csökkentést, amit az EU kulturális politikában terveznek. Igazából az európai embereket kéne meghallgassuk. Pregola, kollega Ferhajen. Ferhajen kolléga. Azt hiszem, hogy a kolléga sokat segíthet egyébként. Például abban is, hogy mindenki megélhesse európai állampolgárságát. Tessék, helyen képviselő. Ja, Frau Vorsitzende, liebe Kollegen. Elnök asszony, kedves kollégák, amit hallottam az imént, ez egy kicsit azért sokkol engem. Miért? Pont azért, mert hogyha meghallgatjuk az embereket, akkor pontosan a kulturális programok azok a csereprogramok, az oktatás támogatása az, ami érdekli az embereket, és amely által Európa valóban összenőhet. Hogyha szeretnénk az Európai Uniót komolyan venni, akkor pontosan ezekről a programokról van szó. Nem csak Németország esetében, hanem a többi régióban is beszélhetnek például a testvérvárosi programokról, a kulturális programokról, az oktatási cserékről, és ezáltal ismertük meg azt, hogy mi egy másik kultúra, és ez által léphetünk előre. Jó lenne, hogyha a UKIP is az Egyesült Királyságban kicsit kinézne a szigetről, és segítene a többieknek, akkor lehet, hogy kicsit tágulna a látókörük. Úgy gondolom, hogy az oktatás területén mindenképpen kaptunk plusz támogatást a tagállamok részéről és például az Erasmus Plus esetében Ugyanakkor sajnálatos az, hogy pontosan az alapprogramok esetében, például Európa az állampolgárok számára, ebben a programban nagymértékben csökkentették az eszközöket. Itt is eh, szeretnénk majd növelni a költségvetést, mert ez egy olyan program, amely főként eh, a legközvetlenebb eh, módon látható az állampolgárok számára, és ahol az állampolgárok tényleg láthatják azt közvetlen kapcsolatban egymással, hogy milyen Európa, és ennél a programnál mind a bürokrácia, mind pedig a támogatás területén egyetemű rosszabbodás volt. Tehát mindenképpen meg kell próbálni itt javítani a helyzetet. És hogyha már adófizetők pénzét kell itt elköltenünk, akkor szerintem itt ez helyesen van elköltve. Szerintem más is lehetne csökkenteni. Például ha megnézzük azt, hogy az agrártámogatás kapcsán a nagy, Nagy-Britannia mennyi pénzt kap, hát akkor úgy gondolom, hogy ezzel kapcsolatban sokkal jobb az, hogyha kultúrára költjük ezt a pénzt. Um, honorable, uh... következő, Mirjádel képviselő. Um, I'm a new MEP as well from én is új képviselő vagyok Írországból, és nagyon örülök annak, hogy itt dolgozhatok a szakbizottságban. Úgy gondolom, hogy fontos, hogy a kulturális és kreatív ágazatokra többet költsünk, hiszen ez rakétaszerűen fejlődik, és óriási megtérüléseket hoz, ha erre fordításokat, ráfordításokat biztosítunk. Látszik hogy ez a kultúra, a kulturális kreatív iparak, iparágak fontosak, valóban figyelni kell. Látom azt, hogy jelentős nyomás van a határidők miatt. Van-e lehetőség arra, hogy a módosítók határidejét, tehát a számokra vonatkozó módosítók idejét megváltoztassuk, legalább a hétvégéig elhalasszuk? La capisco, ma purtroppo... Megértem a kérését, de sajnos erre nincs lehetőség. Értem, mondom, a kérését, de erre nincs lehetőség, mert minden szakbizottságot ez a határidő köt, úgyhogy nincs más lehetőségünk. Tudom, hogy így előszörre ez elég bonyolult, de a titkárság nagyon szívesen segít, hogyha bárkinek gondja van. Tóth képviselő következik. Tú képviselő. Yes, uh, thank you. Alde is very happy that you have been nominated. Köszönöm szépen. Az Alde nagyon örül annak, hogy ön a költségvetési előadó, támogatjuk azokat a, az elemeket, amelyeket a beszédében, a hozzászólásában uh, kiemelt, és uh, a 2015-ös költségvetésben támogatjuk Önt. Árnyék előadóként szeretném elmondani, hogy a módosítók alap Piára, tehát a módosítókra vonatkozóan alapvető módosításokat fogunk benyújtani. Két olyan akcióra vonatkozóan, amelyet az ALDE a múlt ciklusban határ terjesztett elő, mindkettő arra irányul, hogy az EU és az állampolgárok közti párbeszéd szakadékait áthidalja a kulturális szereplőket, állampolgárokat meg fogjuk hívni az európai vitába annak érdekében, hogy a, a, tudatosítsuk a kérdésekre a lakosságot. Másodszorban a meglévő európai hálózatok, nemzeti rádió, televízió és internet hálózatokon keresztül próbáljuk biztosítani az EU tevékenységekre vonatkozó egyre erősödő információcserét. Úgy gondoljuk, hogy a legköltséghatékonyabb módja Európa kommunikációjának az, hogy a meglévő médiát és hálózatokat használjuk. Harmadsorban az Európai Uniónak fenn kell tartania a, a az Európai Mozi hétre vonatkozó támogatását, anyagi támogatását. Nagyon sok tevékenység van már erre vonatkozóan, és a sport és fizikai tevékenységekre vonatkozóan is Európa szerte. A lakosságot pedig fel kell hívni arra, hogy milyen fel kell hívni a lakosság figyelmét arra, hogy milyen pozitív hatásai vannak ezeknek a programoknak. A a média és újságírás és az európai média pluralizmusra vonatkozó programokat is támogatjuk, hiszen az európai média szabadságát és sokrétűségét segíti az előköszönöm. Köszönöm szépen, Tum képviselőasszony. Glezos képviselő következik. Először is Szeretnénk, hogyha jól kezdenénk itt a munkát, és hogyha koncentrálnánk a fő témáinkra, a kultúrára és az oktatásra. Ez a lényeg. Hogyha a kultúrák Európáját szeretnénk, egy olyan Európát, amit Leonardo da Vinci, Goethe, Shakespeare, Beethoven, Rembrandt Nikos Theodorakis, Rubens, eh, Schubert és mások szerettek volna egy olyan Európát, eh, amely az emberek munkáját méltatja, akkor arra kell ügyelnünk, hogy mit teszünk. Én személyesen nem ismerem pontosan a költségvetési számokat, az sem tudom megmondani hogy pontosan, hogy mennyi pénz áll a rendelkezésünkre a szabadságunk munkájára. Ezért úgy gondolom, hogy az egyes adatokra kell koncentrálni, és egy további vitát kell majd tartanunk még erről. Még egy dolgot szeretnék kiemelni. Jelenleg nagyon sok kulturális értéket rombolnak szét Cipruson, ez elfogadhatatlan. Ciprus az európai térséghez tartozik. Ugyanakkor katonai csapatok állomásoznak az állam területén, amelyek az Egyesült Nemzetek határozatai után se, sem vonultak vissza. Ezért itt mindenképpen különböző követeléseket kell megfogalmaznunk, és eh, arról is infor, informálódni kell, hogy a sziget északi részén kategorikusan szétrombolják a kulturális értékeket. Eh, nem eh, szabad ugyanígy tétlenül szemlélni azt, ami a közel-keleten történik, Palesztinában, ott például iskolákat rombolnak szét mi vagyunk felelősek a képzésért, az oktatásért. Abban a biztonságos helyzetben, amelyben most vagyunk, és hogyha ebben a helyzetben hátradőlünk és szemet hunyunk a Palesztinában látható események fölött, akkor a feladatunkat nem tudjuk majd teljesíteni. Grazie, condivido, onorevole Gregsos. Köszönöm szépen. Word képviselő. Julie Ward. Um, this is my first time in Parliament, and I'm here really to... Én is először vagyok eh, először a parlamentben, Észak-Nyugat-Angliából én is. A Labour Party nem nyerte meg ott eh, a választásokat, nem pedig UKIP. Hogyha Louis Bowles-t hallgatjuk, akkor tudják, hogy nem az általam is képviselt választókörzet többségét kérdezi, képviseli. Igazából gyakran szérjelnem magam, hogy egyazon teremben vagyok azzal a személlyel, aki ilyen negatív a kultúrához, hazánkhoz, és nem akarja együtt építeni a békét, megosztani a kulturális kapcsolatainkat, a jövő kihívásait együtt megválaszolni közösen, hogy pedig ez az egyetlen módja annak, hogy a jövőben az emberek számára biztonságosabb világot tudjunk garantálni. 30 éve dolgozom a kultúrában fiatalokkal, fogyatékosokkal, fogyatékkal élőkkel, mindenkivel, eh, hátrányos helyzetű közösségekkel. És meg kell, hogy mondjam, hogy a határon átnyúló munka az egyetlen lehetőség arra, hogy ezek az emberek azt érezzék, hogy eh, vágyaik eh, célba érhetnek. Most Észak-Németországban tudom, hogy van egy eh, úgynevezett békeiskola, amelyet a második világháború után nem sokkal alapítottak, és eh, egy brit partnerként eh, én is kapcsolatban voltam ebben az iskolá, ezzel az iskolával. Minden nyáron kultúra és művészet eszközén keresztül hozza össze a fiatalokat, hogy megértsék, miért olyan fontos, hogy együtt vagyunk, és nem külön és azok, akik részt vesznek, azok monokulturális háttérrel érkeznek oda. Lehetne azt gondolni, hogy rasszisták, negatív véleményük van a szomszédjaikról, de akkor, amikor együttműködnek a partnerekkel, a kultúrával, zenével, kreativitással, művészettel, akkor, azt, akkor sokkal többet tanulnak meg saját magukról, mint másokról. Azt tanulják meg, hogy hogyan legyenek sikeresek és toleránsak, magabiztosak, hogyan fogalmazzák meg gondolataikat, és ezek az emberek sokukat kiskoruktól ismerem a 20-30 éves emberek, a legsikeresebbek, akik egyetemre kerültek, tanultak, és azt tanulták meg, hogy sikeresek legyenek, vállalkozásokat hozzanak létre, és ezt a fajta gazdaságot saját közösségükbe is bevonják úgy gondolom, hogy amit Liz Bowles mondott, azt mind, mind tagadhatjuk, mert nem igaz. Akkor, amikor Nigel Farage Strasbourgban felszólalt és szégyenletesen em, bemutatta a juképet, nos, akkor én magam szégyeltem, hogy ugyanolyan nemzetiségűek ezen az emberek, mint én, és remélem itt mindenki elhiszi azt, hogy Nagy-Britániában az emberek többsége Európa része akar lenni, és úgy érzi, hogy közös a kulturális együttműködés önöket. Tám, engem nyugodtan elfogadhatják a támogatásomat. Északnyugaton az emberek többsége a Labour kormányzatra szavazott, Manchesterben pedig a, a polgármesteri hivatalban minden egyes Labour képviselő a kultúra hátán, a média segítségével tud jelentős kapcsolatot tartani. Látjuk, hogy a kultúra alapvető nem pusztán a brit kultúra, hanem a nemzetközi kultúra és az európai kultúra. Ha mindjárt befejezem, Nigel Fárás azt mondta, hogy ő úgy érzi, hogy ő gyűlölik Európában. Azt akartam mondani Nigelnek, hogy akkor miért nem jöttél el velem, Nigel? Miért nem töltöttél valamennyi időt velem Európában? Egyfajta kulturális tapasztalatgyűjtésre nagyon befogadó, barátságos közösségekben voltak. Hogy, hogy érezd, hogy milyen az, ha szeretik az embert. A, a kultúrában működők, a művészek, a kulturális közösségek azok szeretik Európát, és őket mindenütt szívesen fogadják, mert nyitottak, mert úgy gondolják, hogy a kultúra és az együttműködés a jobb módja annak, hogy közös jövőnk legyünk, nem pedig az, hogy hátat fordítunk a szomszédjainknak. Grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm Julie Wardnak ezt a szenvedélyes hozzászólást. Evans kolléga következik. Evans. Prego. Um, Köszönöm szépen, elnök asszony. Én nem vagyok új parlamenti képviselő itt, de viszont új tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, és nagyon is várom ezt az értékes munkát, amit itt fogunk végezni. Vélszt képviselem, amely ugyancsak az Egyesült Királyság része, de egy kicsi eh, kétnyelvű terület, és én nagyon büszke vagyok eh, a kulturális szektorra, a kreatív iparágra, amely Walesben tevékeny, és az európai szintű munka nagyon fontos mindehez. Az iparágunk, a gazdaságunk megváltozott, nagyon sok Walesben tevékenykedő művész várja az Európai Unió támogatását. Akárcsak Helga Truppel, ahogy korábban elmondta, mi támogatjuk az Erasmus Plus-t, nagyon sok fiatal jött el Brüsszelbe, és ők az Erasmusszal már voltak külföldön, és nagyon fontosnak tartották ezt, új lehetőséget kínált ez számukra. Tudjuk, hogy milyen nagy a fiatalok munkanélküliségének problémája, de ezáltal lehet kínálni nekik új lehetőségeket. Európa a nyelvekről szól, a kisebbségi nyelvekről. Ezért fontos az, hogy a médiában is jelen, legyen a kise- jelen legyenek a kisebbségi nyelvek. Az embereknek ez nagyon fontos. A sport ugyanennyire fontos. Egyre fontosabbá válik ez majd a munkánk során támogatom azokat a javaslatokat, amelyeket beterjesztett a költségvetéssel kapcsolatban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Grammatika kis képviselő következik. Prego. Eh, Köszönöm. Nagyon örülök annak, hogy sor kerül el a mai első ülésünkre, és tudom, hogy az elnök asszony segíti majd nagy tapasztalat abban, hogy megfelelően elnökölje és vezesse ezt a szakbizottságot. Nos, ebben a szakbizottságban Ebben a szakbizottságban az imént elfogadatlan kijelentéseket hallottunk, kultúrellenes kijelentéseket, és az a mi feladatunk, hogy ez ellen fölépjük. Kérdezem, hogy miért vannak, ott, miért vannak itt ilyen emberek, akik ilyesmiket mondanak? Egy kellemetlen dologról szeretnék most beszélni, a költségvetési megszorításokról, vagy csökkentésekre. Én nekem nincs túl sok elképzelésem a költségvetésről, de Hadd mondjam el azt, hogy az összes olyan országban, ahol, amelyet komolyan sújt a gazdasági válság, ezekben az országokban a, a kultúra, főleg a saját hazámra gondolok, a kultúra itt a, a felfrissülés egyértelmű jele. Én egyetemi oktató vagyok, és tudom, hogy rendkívül fontosak ezek a, ezek a programok, az Erasmus, az Erasmus Plus az egyetemi hallgatóink számára. Ez jelenti a remény forrását, és remélem, hogy nem csak, hogy nem vesznek el forrásokat, hanem még plusz forrásokat ide csoportosítanak. Lenne még egy megjegyzésem. Görögországban Görögországnak természetesen vannak kulturális vívmányai, ott van Mikis Teorodakis, ott van a ott van nagyon sok, emellett nagyon sok fiatal művész is, akik égesen bizonyították, hogy komoly hozzáértésük, hozzáértéssel bírnak a filmművészetben, vagy a képzőművészetben. Egy gesztust várnak ezek az emberek, nem feltétlenül gazdasági vagy pénzügyi jellegű, hanem azt várják, hogy feléjük forduljanak az emberek, kis érdeklődést szeretnének. Az imént a ciprusi kollégám felvetette a ciprusi földrajzi nevek vagy helységnevek megváltoztatását. Rendkívül fontosnak tartom ezt a témát, mindenképpen oda kell, e, oda kell erre figyelni. Még egy dolog. Remélem, hogy az elnök asszony elnöklése alatt új megvilágításba helyezzük a dolgokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, Gramitekakis úr. Hát nagy szükségem van a jó kívánságokra, köszönöm. Dinolfi asszony következik. Köszönöm szépen. Új tagja vagyok a szakbizottságnak, illetve a parlamentnek is, elnézést, hogyha nem mindenhez értek. A következő hónapokban, amikor itt együtt fogunk dolgozni. Jelent, remélem, hogy megfelelő lesz majd az együttműködés a kollégák között. Remélem, hogy elnök asszony és mi is mindent megteszünk azért, hogy a kulturális szakbizottság érdeklődési körébe tartozó kérdésekben megnöveljük a költségvetést. Az oktatás, a képzés mindenki számára nagyon fontos, tehát mindenki számára elérhetővé kell ezt tenni, a kultúrát, az oktatást, a képzést, hiszen ez segíthet az európaiaknak az, abban, hogy ki lépjenek a válságból, a, egy csereprogram, egy iskolai csereprogram megváltozhat egy ember életét. Kérdésem a titkárság felé, hogy kaphatunk-e újabb dokumentumokat, vagy plusz dokumentumokat mi új képviselők, például magyarázó jellegű dokumentumokat, háttérdokumentumokat a költségvetéssel kapcsolatban. Ez azt hiszem, hogy sokat segíthet nekünk abban, hogy jó módosítókat nyújtsunk be. Köszönöm. Elnök, köszönöm, Dinolfi asszony. Dzsambászki. Képviselő következik, ha jól ejtem a nevét. I will speak in Bulgarian. Uh-huh. Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, Bolgárul fogok beszélni. Kicsit meglep, hogy ez a szakbizottsági ülés tulajdonképpen az egyes pártok közti konfliktussá, különösen a brit eh, pártok képviselői közti konfliktussá eh, fokozódott. Szeretném elmondani, hogy figyelembe kell venni mindenkinek a véleményét, akkor is, hogyha az más. Azokét is, akiknek tehát más az álláspontja. Az, az itt elhangzott gondolatok az állampolgárok gondolatai, tehát mindent meg kellene hallgatnunk, mert ez nagyon fontos mindannyiunk számára az EU-ban, ami a kultúra projekt finanszírozását illeti bizonyára nagyon fontos, hogy a kultúra területén támogassák a projekteket. Ennek mindenképpen meg kell történnie, és ezért a szakbizottságnak ezt támogatni kell. A kollégánőm számára és számomra is nagyon fontos azonban, hogy legyenek prioritások. Minden egyes tagállam különleges vagy speciális vonásai alapján is hiszen minden államnak vannak sajátosságai. Éppen ezért úgy gondolom, hogy sokkal erősebb finanszírozásra van szükség. Olyanra, amely lehetővé teszi azt, hogy hogy ezeket a sajátosságokat minden egyes országban figyelembe lehessen venni. Írországban ugye más, mint Cipruson vagy Portugáliában. Minden ország nyelvén, nyelvére és kultúrájára büszke, és bizonyára sokkal többet szeretnének önök is például az én hazámról megtudni. Úgyhogy szeretnék mindannyiunknak sikeres munkát kívánni. Köszönöm, természetesen nagyon fontos az, hogy az ember, hogy mindenki tisztelje egymást, a különböző frakciók között is. Szojdorova képviselő következik. Szojdorova? Ekkor. <laughs> Děkuji moc, paní eh, předsedkyně, za udělení slova. Patřím také mezi... Köszönöm szépen. Nos, én is új tagja vagyok ennek a szakbizottságnak, és mivel úgy tűnik, hogy a többnyelvűség pártján vagyunk mindannyian, gyönyörű anyanyelven fogok hozzászólni. Az Erasmus egyik elődje a Comenius program volt, ezt nyilván mindenki ismeri, amikor amikor a diákok beiratkoznak ebbe a programba, vagy részt vesznek ebben a programban, akkor megismerik Comenius nevét, aki hazám szülöttje. Fontosnak tartom azt, hogy 2015-re a költségvetést kicsit javítsuk, Zrojevski módosítóját támogatom, tehát a keleti partnerségre kell nagyobb hangsúlyt helyezni, illetve az ukrajnai kultúrát és oktatást is. Úgy gondolom, hogy azon országokban, amelyekben komoly átalakulás történt, tehát a kommunizmus után a demokratikus állam berendezkedésre tértek át. Itt különösen fontos a kultúra és az oktatás szerepe. Nos, kérdés is az is, hogy hogyan fogják felhasználni ezeket a kifizetéseket. A cseh köztársaság úgy döntött, hogy több millió koronával támogatja Ukrajnát. Különböző Ukrajnában aktív polgári kezdeményezéseken vagy szövetségeken keresztül. Reméljük, hogy ezen kívül is tudjuk még más módokon támogatni Ukrajnát. Vannak olyan kollégák, akiket nem tölt el örömmel ez a mai vita. Egy konkrét delegációra gondolok. Én úgy vélem, hogy a kultúra és az oktatás, a kultúra és örökség része, nagyon fontosnak tartom ezt, és azt várják az otthonomban a választóim, hogy ezt a kérdést én is támogassam. Helga Trüppel következik. Szeretnék még egyszer az itt éppen tapasztalt ellentmondás miatt nézeteltérés miatt szót kérni. Megállapíthatjuk, hogy a nacionalizmus és a nacionalizmus feltornyosodása Európában csak veszélyt, háborút, bűnözéseket hozott, és mindenütt, ahol a nacionalizmust felszítják, az nem a problémát oldja meg, épp ellenkezőleg új problémákat teremt. Éppen ezért, hogyha azt is látjuk, hogy az európai programok milyen sikeresek, azok, amelyek határon átnyúlók, amelyek biztosítják a diákok számára az utazást, az iskolák számára az együttműködés, megismerkedjenek más gyerekeket, iskolásokat, nyelveket. Ha vannak közös programok, amelyek országban az emberek összeállhatnak, saját célokat valósíthatnak közösen meg. És hogy mindenki számára sikerült elsősorban az, hogy ne legyen a nacionális kultúra alapján külön választás, akkor azt lehet látni, hogyha hogy ez az előre való út. Ha kitekintünk, akkor azt látjuk, hogy milyen sokan értékelik ezt, és mit jelent az, hogy a határon átnyúló politika nagybetűvel szerepel a programban. Pontosan ez az, amiért a programok pénzügyi forrásaiért harcolni kell, de óva intenék mindenkit attól, hogyha úgy gondolják, hogy a nacionalizmus, az Európai Unió kritikája problémát, a megoldást hozna, akkor azt mondom, hogy ez nem igaz, az ellenkezőjét fogja hozni. A bizottságunk az európai sokrétűségért harcol. Un ultimo intervento. Bocskor asszonynak van még egy utolsó hozzáfűzni valója. I will continue in Hungarian as uh, other Magyarul fogom folytatni elsősorban arra szeretnék kitérni amiről eddig is szó volt hogy a kultúra mennyire fontos és a huszadik századi történelem során bebizonyosodott hogy a kultúra az a diplomácia legjobb eszköze tehát egy egy nagy világégés háború után a nemzetek közötti együttér, megértés együttműködésnek a legjobb eszköze volt úgyhogy mindenképpen támogatnunk kell azt hogy a több vallások illetve több nyelvű kulturális rendezvények azok mindenképpen a megbékélés és a pozitv fejlődés irányába mutatnak. felmerült az hogy inkább a munkanélküliség felszámolására kellene a pénzeket költenünk nem pedig kultúrára ez egy nagyon hibás meglátás ugyanis a csereprogramok az oktatásban létrejövő csereprogramok az hogy diákok el tudjanak utazni és világot látni és más országokban tanulni az mindenképpen a munkanélküliség helyzetét is javtja ugyanis ha nyelveket tanulnak ha más kultúrákat megismernek akkor a képzettségüket is növelik és ezáltal jobb helyzetbe kerülhetnek a munkaerőpiacon is tehát ebből a szempontból kellene ezt megközeltenünk. másrészt nagyon fontosnak tartom azt hogy a történelem során létrejövő konfliktusokat egyeztetnünk kellene. Tehát annak a mintájára, ami 1951-ben létrejövő UNESCO támogatással megvalósult Georg Eckert tankönyvkutató intézetben zajló folyamat jelen van. Én úgy gondolom, hogy ezt le kellene több országban is folytatnunk, főleg az olyan országok tekintetében, ahol nagy történelmi konfliktusok zavarják meg az együttműködést és ebből a szempontból én úgy gondolom hogy a keleti partnerség illetve közép és kelet európa országait is ki kellene terjesztenünk illetve itt is ez egy nagyon jó lehetőség lenne arra hogy közelebb kerüljenek népek és nemzetek egymáshoz. ukrajnával kapcsolatban ugye ezt már több fórumon elmondtam hogy fizikálisan ugye ukrán állampolgár is vagyok ebből a szempontból ugye nagyon fontosnak értékelem azt hogy az eu és az európai parlament ugye eltéli a az ukrajnában ukrajnával szemben zajló ugye agresszv magatartását úgy oroszországnak mint a szeparatizmusnak és úgy gondolom hogy akár a kulturális bizottságon keresztül is tudnánk segítséget nyújtani akár azáltal hogyha a keleti partnerségi programokba beemelnénk ukrajnát és akár több diák is jöhetne európai egyetemekre különböző csereprogramok keretében. köszönöm szépen! Grazie. Köszönöm szépen, kedves bocskorasszony. Azt hiszem, hogy nagyon jó vitán vagyunk túl. Ez egy politikai és kulturális vita is volt. Mindkét dologról beszéltünk, mindkét témáról, mindkét típusú témákat érintettünk. Örülök, hogy elég nagy az egyetértés a frakciók között és örülök annak is, hogy abban megegyezünk legalább, hogy, a, hogy mi az értelme a mi szakbizottságunknak. Mindannyian tudjuk, hogy megfelelő minőségi oktatás nélkül, illetve megfelelő minőségű nemzetközi programok, ifjúsági programok nélkül nincs sem fenntartható fejlődés, sem békés egymás mellett élés. Trüppel asszony és, és Bocskor asszony is említette a történelmet, tehát a történelem is bemutat, megmutatta, hogy erre van szükség, és en, ezek, ezen programok nélkül a az igazi növekedést, a gazdasági növekedést sem tapasztalhatjuk, versenyképesek sem lehetünk. és megfelelő gazdasági és szociális kohézióra is csak így tehetünk szert. Úgy vélem, hogy képeseknek kell lennünk egymást meghallgatni, illetve tiszteletben kell tartani egymás véleményét. Néhány konkrét kéréssel kapcsolatban hadd mondjam először is azt, hogy a titkárság rendelkezésre áll, tehát bárki bármivel fordulhat a titkársághoz, a titkárság mi hamarabb teljesíti ezeket a kéréseket, a meghallgatásokkal kapcsolatban is, avagy a költségvetési kérdésekkel kapcsolatban is. Szerencsére Guardiaszával Rubiel asszony is itt van velünk, ő póttag ebben a szakbizottságban, viszont a Költségvetési Bizottság tagja, sőt jelentéstevő is, úgyhogy nagyon értékes az ő jelenléte itt. Fontos kapcsolat ez az övé. Nos, azt hiszem, hogy a többi többi koordinátor a frakcióval egyetértünk abban, hogy a következő ülésünkön mindenképpen meg fogjuk védeni a költségvetés tervezetet, sőt azért fogunk harcolni majd, hogy ezt növeljük, főleg azokban a, azokban a fejezetekben, ahol csökkentést javasolnak, ott kell nagyon erősen kiállnunk, megvédenünk a költségvetést, és a két, az Európa 2020-as stratégiában is arra kell ügyelnünk, hogy fennmaradjanak, vagy megmaradjanak a mi prioritásaink. Azt gondolom, hogy az abszolút többség azt fejezte ki a mai vita során, hogy ebben az irányban dolgozzon. Több kérdés is fölmerült pontosításra vonatkozóan. A kulturális főigazgatóság egyik tagja itt van velünk, ő felé fordulok, illetve Nikol Gyorovics is itt van, a kommunikációs főigazgatóságtól. Őket kérem, hogy válaszoljanak a kérdések, nem tudom, hogy ki szeretné kezdeni. Elnök asszony, köszönjük a jelentését és, és a javaslatait is, és üdvözöljük a szakbizottságú támogatását is. Mielőtt még megválaszolnám a kérdéseit közvetlenül, szeretnék néhány megjegyzést tenni az MFF kapcsán, illetve a költségvetési helyzet kapcsán, hogy milyen a helyzet most 2014-ben, és milyen lesz majd 2015-ben. Ez sokkal technikai jellegű, mint a korábbi vita, de talán hasznos lehet ez az információ a költségvetési helyzet szempontjából. A több éves pénzügyi kezet 2014-2020 esetében ezt a három nagy EU intézmény határozta el, és ennek közvetlen kihatása lesz majd a 2016-os költségvetés tervezetre. Költségvet, kötelezettségvállalás szempontjából az Erasmus Plus esetében 40%-os növekedés tapasztalható, ez megfelel az MFF célkitűzéseinek, a munkahelyteremtésnek, növekedésnek. Vannak kisebb növekedések az elkövetkező három évben, és a fő növekedést majd az MFF utolsó éveiben lehet látni. Tavaly ugyancsak megelőlegeztük az összegeket, tehát frontloading volt, főként a fiatalok vállalkozása kapcsán az Erasmus plus belül. A cél az az volt, hogy jobb lehetőségeket adjunk az európai fiataloknak. A kreatív Európa esetében ugyancsak magas eh, a növekedés. Az első években kis csökkenés lesz, de a kis, az MFF fennmaradó időszakában 15%-os növekedés lesz, és 2020-ig eh, ez még plusz 5%-kal fog növekedni. 2014-ben, 2015-ben kisebb csökkentések lesznek, és emiatt az Európai Bizottságnak a kreatív szektorra vonatkozó garancia alapot el kellett halasztani, ezáltal egyfajta garanciákat tudunk adni a kreatív szektorban dolgozók béreire. Volt egy kisebb csökkentés azt kérte a korábbi kontrollista bizottság, hogy növeljék a költségvetést a, a kreatív szektor számára, a kreatív Európa számára. A kifizetések esetében nem új a hír, de nagyon szigorúak a plafonok az MFF értelmében, sőt az előfinanszírozás tekintetében is csökkentést kérnek a kedvezményezettek irányába. Az előfinanszírozás az, az első-második kifizetés, amit a kedvezményezetnek fizet az Európai Bizottság. Mivel nagyon szigorúak a plafonok, a kifizetések esetében a 2003-as, 2014-es költségvetésben is ez 23 milliárdot tesz ki, és eh, a 2014-re elköltött összegek elég alacsonyak voltak, és így az Erasmus Plus esetében különböző intézkedéseket kellett tenni annak érdekében, hogy az előfinanszírozást terén tudjuk a kedvezményezettek számára. Tehát itt csak kismértékben tudtunk csökkenteni, mert az Erasmus Plus kedvezményezettjei egyetemi hallgatók, iskolák, és ha nem kapják meg a pénzt, akkor ez valóban problémás. Egy kicsit csökkentettük tehát az előfinanszírozást, viszont 202 millió eurót kértünk kifizetési előnézet kapcsán az Erasmus Plus számára, és a 2014 egy költ 2014-re egy költségvetés módosítás is javasolt az Európai Bizottság, ez most a tanács előtt van. Tehát így az Erasmus, illetve a Leonardo da Vinci csere programokat tudjuk így támogatni 2014 második felében, illetve 2015-ben. Szerencsére a Creative Europe esetében nem kellett plusz intézkedéseket alkalmaznunk, hogy az előfinanszírozást csökkenteni lehessen. Hogyha a 2015-ös költségvetésről beszélünk, akkor az Európai Bizottság a kötelezettségvállalás esetében azt kérte, hogy az MFF eszközöket kövessük, tehát 40%-os növekedés az Erasmus Plus számára, illetve ugyancsak növekedés a Kreatív Európa számára, a hét év alatt. Tudom, hogy sok itt az adat, de mégiscsak fontos ezeket eh, megemlíteni. Ez 280 ezer hallgatót fogunk támogatni az Erasmus által, a Leonardo által 80 ezeret, és a fiatalok eh, akcióban Mm, program keretében 76 ezer fiatal fogunk támogatni. Ezáltal segíthetünk abban, hogy a célkütőzéseket elérjük. Az Erasmus Plus kapcsán vannak még pénzügyi eszközök, például a, a hallgatói ösztöndi eszköz, és például masters programokat lehet támogatni. Van még a külső dimenziója is az Erasmus Plusnak, ez új, 2014-ben 20 ezer fiatal érkezett Európába, hogy itt tanuljanak, ebbe beletartoznak Ukrajnai a palesztin fiatalok is. Ami a kifizetéseket illeti, 2015-re az Erasmus esetében már a kifizetési előirányzatok ebben az évben is eléggé szorosak voltak az általános helyzet miatt, ezért az Európai Bizottság csak minimális eh, eszközöket adott arra, hogy beindítsuk a 2015-ös eh, eszközöket, programokat. A deficit eh, csökkentési módszert kell alkalmazni, tehát az előfinanszírozást csökkentettük, és nem kizárható az, hogy ismételten lesz majd egy költségvetés módosítás 2015-re vonatkozólag. Kreatív Európa program, itt 1,7%-os csökkentés volt lások területén. Az Európai Bizottság azt javasolta, hogy az európai hálózatokra adott eszközöket csökkentsék, illetve a médiára szánt eszközöket csökkentsék. Itt a kis projekteket lecsökkentették például a televízió programokkal kapcsolatos projekteket. A szektorokon átnyúló módon beindítottuk a kapacitásépítési modulját a Kreatív Európának. Technikai jellegű intézkedések lesznek, amelyel a pénzügyi közvetítők őket ösztönözzük arra, hogy érdeklődjenek ezen új eszköz irányába, és információkat adjanak, és tényleg a cél az az, hogy 2016-ban megkezdődhessen az új modul, ez a, egyfajta garancia alap a KKV-k számára a kreatív szektorban. Nos, egyértelmű az, hogy az a kis csökkentés, ami 2015-ben lesz a Kreatív Európa Eh, program esetében ez a maximális csökkentés. Ez azt jelenti, hogy minden további csökkentés, csökkentésről majd a költségvetési eljárás során, ha döntenek, az károsan hathat ki ezen szektorra, illetve a KKV-kra és eh, más eh, kulturális szereplőre ebben a szektorban, és arra is gondolnunk kell, hogy 2015-ben nem lesz garancia alap, ez még nem fog akkor létezni. Tehát nagyon fontos az, hogy a kreatív Európa valóban megkapja azokat az elkülönítéseket, amelyeket az Európai Bizottság javasolt. És most pedig megválaszolnám a felmerült kérdéseket. Az elsőt az Erasmus plus kapcsolatban tették fel. Az Európai Bizottság kiadása kiadását nagyon szigorú szabályok mellett eh, hajtják végre, itt a költségvetési rendelet a mérvadó, és eh, mindenképpen majd az illetékes szolgálattal egyeztetve megadom választ majd az önök szakbizottságának, titkárságának. A decentralizált eh, fellépések tekintetében az Európai Bizottság egy munkaprogramot hajt végre azon összegek esetében, amelyeket elkülönítettek. Ezt a programot az Európai Bizottság fogadja el egyetértésben az Erasmus Plus bizottsággal, és ennek az eredményét az interneten közreadják. A jelenlegi Erasmus Plus program 2015-re vonatkozólag még a tagállamoknál van elfogadásra. A bizottság remélhetőleg ezt el tudja fogadni majd augusztusig, és majd ezt átadjuk a kulturális titkárságnak, de majd az interneten, amint ezt elfogadjuk, ugyancsak meg lehet majd találni ezt a programot. Ami a sport fellépést illeti, főként az egészséges életmód elősegítése nagyon fontos az Erasmus Plus kapcsán, a sport fellépés egy új dolog, ezt 2014-ben vezették be az Erasmus Plus-ban, és a költségvetés növekedni fog a következő néhány évben, de mivel ez egy új program, ez lassan fog beindulni, és igazából majd az utolsó években lesz tapasztalható a növekedés. Vannak specifikus fellépések, amelyeket mi támogatunk a sport kapcsán, Ezeket majd az Erasmus Plus munkaprogramban fogjuk közreadni. Ami a European Move hetet illeti, erre is adtunk támogatást az elmúlt időszakban. 2014-ben a költségvetést egy külön költségvetési sorba helyeztük. Itt a bizottságnak Ez egy előjoga volt, de ez megfelelt a költségvetési rendeletnek. Amint meg lesz a jogi keret, hogy végrehajtsuk ezeket a fellépéseket, ezeket a jogi szabályok szerint kell végrehajtani. Az European Move hét, illetve a speciális olimpia ezt a sportfellépés kapcsán lesz majd látható. Minden kedvezményezettet ugyanúgy kell kezelni, és nem pedig, és nem adhatunk pénzt egy adott szervezetnek, hogyha az nincs benne a jog, jogi jogszabályban. Tehát szakértők döntenek erről. Szerintem ennyit szerettem volna elmondani. Eh, molte grazie. Köszönöm szépen. Köszönöm Devos asszonynak a, ezt a rendkívül részletes magyarázatot és választ. Nem tudom, hogy a bizottság részéről hozzá kívánna még valaki szólni. Igen. Gyurkovics asszony, igen. Oui, merci, madame le président. Mesdames, messieurs, Par rapport au budget que traite votre commission, le budget de la DG Communication. Tisztelt elnök asszony, képviselők! Ez a költségvetés viszonylag szerény, de nagyon sok állampolgárt ér el. 250 milliót biztosítunk a kötelezettségvállalási oldalon ez persze 3 millióval kevesebb a 2014-el, és 23 millióval kevesebb a 2013-as kötelezettségvállaláshoz. A 2015-ös költségvetés három fejezetből áll, a közigazgatási kiadások a képviseletek számára, és aztán az, állam, az európai állampolgárság, ide tartozik az Európa az állampolgárokért program is. A költségvetés tervezet figyelembe veszi a több éves pénzügyi keret költségvetését 1,1 millióval azonban kevesebb, mint a 2014-es, és 5,7 millióval kevesebb a 2013-as főszegnél. A tanácsban ezen kívül még egy lépést tettek, 500 ezret a kivizetéseknél és 1 milliót a kötelezettségvállalásoknál. Úgy gondolom, hogy az eredeti költségvetést jó lenne alkalmazni, és jó lenne, hogyha a tavalyi eh, forrásokat eh, a kétmilliós forrás tavalyról á, idén is biztosítani lehetne. Megfelelő kommunikációs intézkedésekről van emögött szó, a kötelezettségvállalásoknál mintegy 30 eh, millió összeg szerepel, ez sorban 4 millióval több, mint tavaly, és 13 millióval több, mint 2013-ban. Ami a kötelezettségvállalási előirányzatokat illeti, itt nincs korlát, a kifizetési előirányzatoknál a korlát 3,5 millió az intézményi előjogok miatt, az éves kiadások miatt. Ez azt jelenti, hogy a kifizetési előirányzatok azt irányozzák elő, hogy a kötelezettségeknek eleget tudjunk tenni. A globális átutalások 5, illetve 8 milliós globális a kifizetéseknél is meghatározásra kerül, de ezt nem értük el. 2014-re ezt az összeget most le kell fedni, hiszen 2014-re írták jóvá. Ez azt jelenti, hogy sokkal nagyobb mértékben kell ezeket a forrásokat lekérni, és hogyha olyan helyzet adódik, hogy 2015-ben a a kifizetési előirányzatok nem tudják teljesíteni a kötelezettségvállalásokat, akkor ezt arra lehet fordítani. A kommunikációs források mind a kifizetési, mind a kötelezettségvállalásoknál is az itteni eredetileg megadott irányt kellene, hogy tartsák. Jó lenne, hogyha az Európa az állampolgárokért programot 2013-tól most továbbra két millióval a kötelezettségvállalásoknál és egy millióval a kifizetéseknél megemelhetnénk. A kommunikációs forrásokat is jó lenne emelni, nagyon örülnénk ennek. Szeretnénk ezen kívül tájékoztatni önöket arról, hogy a költségvetés tervezet nem biztosít forrásokat az Euronet számára. Ezért nem tudjuk 2015 végén megújítani a szerződést, ha csak módosított nem terjesztenek be, amit említettek eh, ugyan. Elnök asszony, tisztelt képviselők, köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, nagyon hatékonyan írta le a jelenlegi helyzetet. Azt hiszem, hogy a Kulturális Szakbizottság eleget tesz majd ezen kéréseinek, de mi is ilyen irányba gondolkodunk, tehát mi is azt szeretnénk, hogyha folytatódnának ezek a programok, és miután jelenleg nincs megfelelő mennyiségű információ sem az európai intézményekről, sem a programokról, gondolok itt az új programokra például, Szerintem ilyen helyzetben még inkább el kell magyarázni a polgároknak, hogy miről is szólnak ezek a programok, miről is szól Európa. Fontos tehát, hogy a polgárok és, és Európa köz, a polgárok és Európa közötti kapcsolatot megerősítsük. Tehát egyetértünk önökkel ebben, és úgy gondolom, hogy a kollégák is ilyen irányú módosítókat fognak majd beterjeszteni. Köszönöm. Azt hiszem, hogy ezt a vitát most le tudjuk zárni a költségvetésről. Nézzük most az ütemtervet. Ugye már volt erről egy kicsit szó az ülés elején. Ami a, a kísérleti projekteket illeti, aki már korábban itt dolgozott, tudja, hogy július 9 volt korábban ennek a határideje, a kísérleti projektek beterjesztésének. Hát, érdekes lenne egy összehasonlító elemzést készíteni, hogy mi az, ami jól működött, mi az, ami nem. De hogyha július 9-ig valaki beterjesztett, vagy bemutatott ilyen kísérleti projekteket, akkor ezt le is kéne fordítani módosítóvá. Mások voltak olyanok, voltak olyanok, akik említették, hogy új országok számára kéne megnyitni az Erasmus-t. Az Erasmus Mundus keretein belül egyébként van erre lehetőség, például például Ukrajna esetében, de a Kreatív Európa is olyan program, ami lehetővé teszi bilaterális, tehát kétoldalú megegyezéseken keresztül, hogy egyéb országok is részt vegyenek benne. Aztán a költségvetési módosítók beterjesztésének határideje holnap délben van, hogyha a számadatokat kívánják módosítani, és 29-én délben pedig a véleményre vonatkozó módosítók beterjesztésének van. Szeptember 4-én délelőtt mindkét dologról fogunk szavazni, tehát a véleményről is és a számadatokról is jó lenne, hogyha az árnyék előadókkal az mm, egyeztetőülés hamarabb lenne, tehát mondjuk szeptember másodikán, vagy valami hasonló időpontban, de majd erről közösen döntünk. Aztán a különböző kompromisszumos lehetőségeket is elő kell készíteni. Nos, tehát a, az árnyék jelentéstevőkkel majd egyeztettünk majd azért a szünetben. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban van-e valami mondani való, nem, akkor folytassuk. Következő ülésünk napirendi pontán, ugye szeptember 3-án 4-én intenzív ülésünk lesz. Az olasz elnökség képviselői jönnek el ide, tehát azok a miniszterek látogatnak ide az olasz kormányból, akik a mi feladat köreinkkel kapcsolatban tevékenykednek, az olasz elnökség prioritásairól fognak beszámolni, a fél évre vonatkozó prioritásokról, és utána pedig megvitatjuk a ö, módosítókat a költségvetéssel, 2015-ös költségvetéssel kapcsolatban, és aztán majd erről szavazunk is. A parlamentnek a tanulmányi főosztálya, Glézos kolléga kért további magyarázatot azzal kapcsolatban, hogy mit is csinál ez, a, ez az osztály, illetve vannak-e háttértanulmányok. Nos, egy új főigazgatója is lesz a Kultúra és Főigazgatóságnak rövidesen, és jó lenne, hogy a szeptember 4-én időt találnánk arra, hogy, itt, hogy meghívjuk ide a, az új főigazgatót, illetve az anományi főosztályt, az anományi főosztályi képviselőjét, tehát a Policy Department-től valakit. az, a, ezen az ülésünkön, tehát különböző kérdésekre találhatnak majd választ. Hogyha nincsenek további kérdések, akkor azt hiszem itt le is zárhatjuk az ülést. Megköszönöm azoknak, akik módosítókat terjesztenek be, és mindenkinek kellemes nyári szünetet kívánok. Tudom, hogy a választások után ezt mindenki megérdemli. Köszönöm a tolmácsoknak, a bizottság képviselőinek a jelenlétet, a munkát, viszontlátásra.